ellenzék üdözéséről szól, az ötös módosításról szavazunk név szerint. The vote is closed. A szavazás lezártam. Elutasítottuk. Hatos név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Ötös bekezdés eredeti szöveg két részben, kész feltétele első rész kitámogatja, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító név szerint szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító. Név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. elutasítva. Eredeti szöveg három külön részben. Első rész készfeltartása mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Négyes módosító név szerint a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. C preambulum bekezdése, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és ezt elutasítottuk J preambulum bekezdése mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. K preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a teljes állásrólásról szavazunk név szerint. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ügyrendi kérdés? Obrigado. Senhora, senhora Presidente, eh, Elnök asszony, eh, a legutóbbi üléseken a szolgálatok nem voltak hajlandóak a szavazatmagyarázatot a sürgősségi kérdésekről elfogadni, azzal az érvel, hogy az eljárási szabályzatban nem szerepel ilyen, de elfogadhatatlan, hogy egy ilyen szavazásnál, ahol több név szerinti szavazás van, a képviselők nem adhatnak szavazat magyarázatot arról, hogy ők miért szavaztak úgy, ahogy. Én szerintem át kellene ezt gondolni, el kellene gondolkodni arról, hogy ez a szabály megalapozatlan. Igenis lehetőséget kellene biztosítani a képviselőknek ilyen esetben is a szavazat magyarázatra. Ahogy mondta, kedves uram, Valóban van egy ilyen szabály az eljárási szabályzatban, úgyhogy én vettem a panaszát, jegyezzük. Mauritánia, az egész állásfoglalásról készfeltartásra szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A szudáni állásfoglalás következik. Hét politikai frakció nyújtott be közös állásfoglalást, egyes módosító mellette, készfeltartással ellene, tartózkodás elutasítva, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. And it is adopted. Elfogadtuk. Most a 92 képviselő által benyújtott állásfoglalásról fogunk szavazni. A GSP-ről szól ez az állásfoglalás. Általános tarifális preferenciák egyes módosító mellette, készfeltartás ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most a az egész szövegről minősített többséggel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. And it is adopted. Oh no. Nem fogadtuk el, mondja az elnök asszony, minősített többségre lett volna szükség, tehát ezt az állásfoglalást nem fogadtuk el. A következő a szanálás finanszírozási megállapodásról szóló állásfoglalás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Mielőtt a következő napi rendi pontunkra rátérünk,